Környezetvédelmi és az Agrár Szakbizottság együttesülését megnyitom, és örülök annak, hogy itt lehetünk itt az Envi Szakbizottság termében, miután az Agri Szakbizottság a mezőgazdaság és a vidékfejlesztés fontos kérdéseit rágtam a délután át, a brazil agrárminisztériumból érkezett vendéglátóinkkal szenátorok, képviselők részvételével, illetve természetesen a miniszter részvételével tartottunk roppant érdekes és fontos ülést. Ez is az oka annak, hogy némi késésben vagyunk. Elnézésüket kérem. Lássuk akkor a formalitásokat. 22 nyelven áll rendelkezésre tolmácsolás, ahogy az szokásos, a dokumentumok elektronikusan az e-meeting szájton elérhetőek és ahogy ezt megszoktuk, az interneten is figyelemmel követhetik az érdeklődők az ülésünket, hiszen ott élőben közvetítjük. Hogyha senkinek nincs ellenvetése, akkor február 23-ai ülés jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintjük a mai ülés végével. Hölgyeim és uraim, nem szeretném hosszú bevezetővel lopni az időt, már csak azért sem, mert az előadóim nálam sokkal jobban ismerik ezt a témát, avatottabb szakértői ennek a témának. Sajátos módon apróbb fennakadások, nehézségek mindig e, akadnak. Julia Moy képviselő asszonynak sajátos módon késik a járata, ezért a Renate Sommer egyedül kell, hogy előadók egyikeként felvezesse ezt a jelentést. Hogyha nincs senkinek ezen a ponton mondani volna, akkor Renáta Zommernek adom meg a szót, rögtön parancsoljon. Képviselőasszonyom, még egyszer mondom, nem húznám tovább az időt, szükségtelenül Zommer asszonyon a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Kedves képviselőtársaim! a benyújtott módosítókról szeretnénk beszélni a klónozásra vonatkozó dokumentumok kapcsán. Némiképpen meglepett, hogy meglehetősen nagy egység mutatkozott a frakciók között, de ennek ellenére mégiscsak, és pozitívan fogalmazok, 136 módosító benyújtásához szükséges kreativitás gyűlem lett fel az önök körében. Soknak tűnik ez, de azért megállapítható volt, hogy a módosítók körében is nagyon nagy egység tükröződik, nagyon sok módosító voltak éppen ugyanarra vonatkozik, amiről Julia Moy és az én anyagom szól. Módosítók tehát nagyon hasonlítanak, vagy azonosak mindazzal, amire mi tettünk javaslatot. Például azon követelés tekintetében, hogy az import tilalmat vagy a klónok értékesítését a klón termékekre, klónozott állatok termékére, vagy a klónozott államok, állatok leszármazottjaira is, ivadékaira is terjesszük ki, illetve a nyomon követhetőséget biztosító import tanúsítványokra vonatkozó kijelentések szerepelnek a mi javaslatunkban is vagy az, hogy a sport és kulturális eseményekre terjedjenek ki a kivételek. Ez, ezen legutóbbi felvetés azonban nem felel meg a mi elképzelésünknek. Mi több, a kivételeket csak a kutatásra terjesztenénk ki. Én magam még Desz és Köztinger kollégákkal egy új módosítót is benyújtottam a sport területére. Mert úgy gondoltam, hogy mégsem kellőképpen egyértelmű a szöveg. Hiszen a cím a mezőgazdasági célból tartott és reprodukált állatok lónyairól beszél, de biztosítani szeretném, hogy a sport vagy kulturális eseményeken használt állatok előállításában, tenyésztésében se lehessen az általános klónozási tilalom alá alul kivételt nyerni. A zöldek részéről Érdekes javaslatokat kaptam például a klónozás újfajta definíciójára vonatkozólag, vagy az embrió klónokra vonatkozólag. Vannak olyan módosítók, amelyek ugyanakkor más véleményet képviselnek, mint a jelentéstervezet. Vannak olyanok módosítók, akik a tilalmát korlát, korlátozni akarnak vannak olyan módosítók, amelyek túl messze mutatnak, túl messze ö, mennek, hiszen minden olyan országba való hús importot tiltanának, ahol klónozzák az állatokat. Hát ez megvalósíthatatlan. És nem is volna a mi jelentés tervezetünk célja egy ilyen általános tilalom. Tanulmányoztam a módosító indítványokat, Giulia Moy kollégámmal persze még egyszer mélyrehatóan megvitatjuk ezeket, majd szorosan együttműködünk, mint mondtam, és azt hiszem, hogy a módosítók tekintetében is sikerül majd megállapodnunk a tek- a- a- arról, hogy milyen irányt kövessünk. Kedves kollégák, én nagyon hálás volnék önöknek azért, hogyha a módosítóikat meg is magyaráznák, hiszen én most én képviselem Moly kollégát, éppen ezért vezette volna, hogyha bennünket, aki most én vagyok egyedül, azaz engem meggyőznének a módosítójuk helyességéről és fontosságáról. Köszönöm, hogy figyeltek rám, és kíváncsian várom a vitát. Dziękuję pani poseł. Proszę państwa. Köszönöm szépen képviselőtársam. Kérje valaki a szót. Illetve hát kezdjük meg a vitát. Először az árnyék jelentéstevőknek adom meg a szót. Ha csak nem kéri valaki már most azonnal a szót, itt egy felszólalói lista előttem. Az első részben uh, én vezetem a vitát, aztán Lavi a kollega és Ajúzó kollega kapszott két percben. Köszönöm, elnök úr. Biztos vagyok benne, hogy elég is lesz a két perc Moly és Szomer asszonynak köszönöm a jelentést. Ez egy bonyolult probléma. Megnéztem a módosítókat. Nem hiszem, hogy ki kellene azt jelentenünk, hogy az EFSA jelentései nem tudományosak, mert tudósok írták azokat tudományos információk és tudományos bizonyítékok alapján. Tehát ez, ez egy szakértői jelentés, nem pedig egy köztisztviselő által írt jelentés ebben az értelemben. A klónozás az szemben áll a biodiverzitással, ugyanolyan módon, mint ahogy egyébként a, természet, a mesterséges megtermékenyítés is. Ehm, az állattenyésztés, illetve a kolónozás, az két különböző kérdés. Én személy szerint nem gondolom, hogy azoknak, akik azt mondják, hogy a klónozás szembe megy ezzel pero no, no podemos decir cosas. Eh, lehet beszélni az állat eh, jólétről, de azért olyan dolgokat nem mondjunk, ami, ami nem igaz. A jelentéseinkben egyfajta intellektuális színvonalat azért tartani kell. Nem gondolom. Tehát azt mondhatjuk, hogy az állati jóléttel nem nagyon egyeztethető össze bizonyos okok miatt, hogy mi Európában nem akarunk ilyesmit, de azért tudománytalan, eh, helytelen, hamis érveket nem szabad eh, egy jelentésbe eh, fel. Bardzo dziękujemy. E, pani poseł... Köszönjük szépen. Következő hozzászóló következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen nagyon sok módosító indítvány érkezett. A társ előadó asszony, szóval asszony azzal kap, arról beszél, hogy a klónozott állatok leszármazottaiból előállított élelmiszerekre terjedez ki, hiszen ezek elkülönített, majd lemásolt génekkel rendelkező állatok. Hogyha a klónozást ellenőrizzük, akkor a klónozott állatokból, állatokból készített élelmiszereket is elleneznünk kell. Ugyanakkor tisztáznunk kell azt, hogy az import engedélynek bizonyítania kell, hogy az állatok vagy az ebből származott termékek se nem klónozott, se nem klónozott állatok leszármazottaiból eredő előállított összetevőket nem tartalmaznak. Ehhez nagyon szigorú nyomon követhetőségi eh, rendszert kell üzemeltetnünk, ami óriási bürokratikus terhet ró a termelőkre, előállítókra. Egy állandó tiltás és egy ideiglenes tiltás között eh, óriási különbség van, hiszen az ideiglenes tiltással nem üzennénk elég határozottan eh, az ágazat számára. a közvélemény eh, elég határozottan vélekedik erről a kérdésről, ezt mi nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ez persze a klónozás témájában, illetve a klónozott állatokból eh, származó élelmiszerek témájában változhat, mégis most világos, hogy a közélmény, az emberek nem akarnak ilyen élelmiszereket fogyasztani, és mi, mint a képviselők, ezt a véleményt kell, hogy nagyon határozottan képviseljük ebben a jelentésben és minden lehetséges fórumon. Köszönöm. Köszönjük szépen Szárbu asszonynak. Aguilera asszony kettő percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, én is csatlakoznék azokhoz, akik a két raportőrnek, előadónak gratuláltak, Sommer asszony az egyik őjük, aki itt is van ma közöttünk. A következőket szeretném hangsúlyozni. Alapvetően a módosító indítványaink az Európai Bizottság javaslata és az előadóink javaslata között félúton található. Ezt rögtön az elején hangsúlyoznám. Ami a idő intervallumot illeti, lehet egy, egy, egy, egy végleges tiltást bevezetni, hiszen alapvetően a jogszabályt mindig később is megváltoztathatjuk, az állandó tiltás is később megváltoztatható, ugyanakkor nekem a köztes a véleményem ezzel kapcsolatban. Hangsúlyoznám ezt, a tudományos vélemények nem lehet figyelmen kívül hagyni, ezek nagyon fontosak. Etikai, erkölcsi kérdésekről beszélt, nekem is vannak fenntartásaim, persze. Mindenkinek megvannak a saját erkölcsi normái. Hogyha a jelentésünk bizonyos erkölcsi szín normákat tükröz, akkor az nagyon szubjektívé válik, Éppen ezért maradjunk talán a tudományos életképviselőinek a véleményénél, és erre próbáljunk alapozni. Nagyon nehéz meghatározni, hogy a klónozott állatból származik egy élelmiszer vagy sem. Ezt mindenképpen kell mondanunk. Nikolzon képviselő a következő hozzászól. Nem? Jó rendben. Akkor Wojciechowski kollega következik. Janusz Wojciechowski. Őt sem látom, akkor Úrike Müller a ALDE frakció nevében. Herr Vorsitzender, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. A klónozás elfogadhatatlanul veszélyezteti az állati jólétet. Ezt ki kell jelentenünk. És e tekintetben teljes egyetértés mutatkozik a tisztelt házon belül, mint a tekintetben is, hogy irányelv helyett rendeletet szeretnénk elfogadni hiszen a rendelet jobb, kiszámíthatóbb jogi keretet biztosít mind a 28 tagállamban. Erre vonatkozó módosítókat beterjesztettük. Azt is nagyon fontosnak tartjuk, és a szempontot meg szeretnénk jeleníteni, hogy megfontoljuk alap, alapvetően, hogy milyen fajta átmeneti szabályozásokat tartunk helyesnek. A bizottság vizsgálja meg, hogy lehetségesen a költségeket is fel, felmérni, és mi úgy gondoljuk, hogy a technikailag lehetséges ez, akkor ilyen módon meg kell akadályozni, hogy ne további igazgatási terhet, adminisztratív terhet rójunk a szereplők vállára ez az importokra is vonatkozik, éppen ezért fontosnak tartom, hogy a módosítóinkat megjelentsék. Köszönöm szépen, folytatjuk az árnyék jelentéstevőkkel, két percben, aztán egy percben kapnak a többiek szót. Lavia képviselőtessék. Thank you very much, uh, and now we can continue with... Köszönöm szépen. Féderlej kollega. Thank you so much. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dosszié, hiszen ezt körvon, körvonalazza, hogy az innováció és a technológia kérdésével hogyan bánunk a mezőgazdasági termelés területén. Sok területén a fantáziák terjednek, a tévképzetek, de az viszont tény, hogy a, az a mód, ahogy most klónozzák az állatokat, nagyon sérti az egészségüket és a jólétüket. De lehet, hogy a technológia megváltozik, és valami jósül ki ebből, ezért fontos, hogy az állandó tilalmat folyamatosan áttekintjük. áttekintsük. Eszendés kollégámmal beszélgettem erről, hogy mindig megváltoztathatjuk a jogszabályokat, vagy létezik a tiltás, vagy nem. Egyetértés van közöttünk abban, hogy egyelőre tiltsuk ezt, de magam részéről azt szeretném látni, hogy ne zárkózzunk el a technológiától. Lehet, hogy 20, 30 vagy akár csak 5 év múlva ki tudja, a technológia már nem károsítja az állatokat, és akkor tekinthessük át a szabályozást. Nagyon fontos, hogy a magas szintű genetikai állományhoz hozzáférjenek az európai termelők a magas minőség megteremtése érdekében. Nekünk Európában versenyképesnek kell lennünk, és tudjuk, hogy más kontinensen nagyon is innovatívan közelítik meg ezt a kérdést. Úgy gondolom, hogy hosszú távon a klónozás opció lehet, és a tudományos szakvélemények azt mondják, hogy a klónok húsa, illetve húsfogyasztása vagy a tejfogyasztása nem jelent veszélyt. Ugyanakkor, hogyha a klónok ivadékait is jelöljük, címkézni akarjuk, akkor óvatosan tegyük ezt, nem mondjuk azt, hogy bármilyen módon veszélyes lehet a klónozott vagy a klónozott állat ivadékának, húsának elfogyasztása. A nyomon követhetés szűk helyes célkitűzés, de legyen ez végrehajtható, különösen az ivadékok tekintetében. A vitában biztos, hogy a szakbizottságon belül még sok véleménykülönbség mutatkozik majd. Köszönöm szépen. Házekamp asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönettel tartozom a két előadónak. Kitűnő a jelentés tervezett sok munkát fektettek bele, és valóban a végeredmény jó és támogatható. De néhány aggályomat is fel szeretném vetni, elnök úr. Mindjárt tisztában vagyunk vele, a klónozás nem szolgálja az állampolgárok vagy a fogyasztók érdekét. A fogyasztók tömegében fordultak a technológia ellen, ráadásul a klónozás az állat érdekében sincsen. Nem csak a klónozott egyedek számára problematikus a klónozás, hanem az ivadékaik számára is. Mi több, arról is olvashattunk, hogy a technika nem lépett előre, nem változott, nem lehet hatékonyabb vagy állatbarátabb a klónozás technológiája. Meg kell néznünk persze, merre fejled, majd fejlődik ez a technológia jövőben. Én teljes tilalom mellett vagyok, tehát ne csak a klónozott állatokra vonatkozon a tilalom, ne csak a mezőgazdasági területen, hanem minden más területen is tiltsuk. A sport vagy a kulturális területen is tiltsuk az állatok klónozását. Mi több a tudományos szélból vagy kedvtelésből tartott állatok területén sem lehessen klónozni. A nyomon követhetőség nem hiszem, hogy probléma kell, hogy legyen, hiszen a állampolgárok nagyon is ellenzik a klónozást, éppen ezért biztosítani kell hogy megfelelő nyomon követhetőséget biztosítsunk. És az ivadékok húsát, a tejterméket is megfelelően címkézzék. Fontos tehát, hogy minden termék tekintetében, nem csak az állati, hanem az ivadékaik tekintetében is teljesen világos címkézést biztosítsunk. Hajzlin képviselő. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a parlament messze menőkig egyetért a dosszié tekintetében, de a különbségek a részletekben rejlenek, és a liberális kollégának ellent kell, hogy mondjak. Azt gondolom, hogy nem hagyhatunk itt egy kiskaput nyitva mondván, hogyha lehetséges és végrehajtható, akkor végrehajtjuk. Nem, valóban itt figyelni, figyelni kell a fogyasztók kérésére, és szigorúan tiltani kell. Európai gazdálkodóként azt mondom, hogy nem válunk muzeális mezőgazdasággal csupán azért, mert a klónozás ellen vagyunk, sőt, éppen innovatív más technológiát kell találnunk, ezeket kell támogatnunk. Én mindig azt mondtam, hogy az európai állatvédelmi jog alapján a klónozás fel sem merülhet, hiszen olyan sok szenvedést okozunk a klónozással az állatoknak, hogy fel sem merülhet a kérdés, hogy ez tiltandó. Ráadásul a klónozás technológiája nem fejlődött, nem alakult, nem szolgálja jobban az állatok érdekét, továbbra is sok szenvedést okozunk a klónozással. Az ivadékokról is beszélni kell. Azt hiszem, hogy az importok tekintetében is teljesen reális cél az, hogy felcímkézzük, hogy klónozott vagy a klónozott állatok ivadékából származik a termék. Európában valóban egy olyan rendszert építettünk ki, ahol teljesen pontosan nyomon követhető, honnan származik az állat, ezért ezt a rendszert az importokra is ki lehet terjeszteni. Nem látom, hogy ez klónozott állatok ivadékai tekintetében miért volnánk bármilyen módon nagy vonalúbbak. Erre, erre vonatkozólag egy nagyon határozott módosítót is benyújtottunk, valamint úgy gondoljuk, hogy a klónozás eh, anyagban lévő definíciója nem kielégítő, és erre vonatkozólag egy módosító indítványt is benyújtottunk. Köszönöm. Thank you very much. And now Mr. Raffronte. Raffronte képviselő következő. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Módosítókat nyújtottunk be, ezeket gyorsan összegzem. Láttuk, hogy a bizottság javaslata jó kiinduló pont, de és azt is láttuk, hogy a két jelentéstevő a bizottság anyagában lévő hiányosságokat jól befette, áthidalta, de még egyszer röviden felsorolom, tehát az ivadékokra, a klónozott állatokból származó termékekre is kiterjesztenék a tilalmat, illetve minden állatra, nem csak az a mezőgazdasági célból tartott állatokra kiterjesztenénk Helyes egyébként, hogy szigorítják, a, tehát támogatjuk, hogy ne irányelv, hanem rendelet legyen a norma típusa, és azt is fontosnak tartjuk, hogyha megváltozik a helyzet, a technológia, akkor áttekinthessük a szabályt, de jelenleg semmilyen könnyítést nem tartunk célravezetőnek és elfogadhatónak teljes szigort tartunk célra vezetőnek, hiszen erre ösztönöznek bennünket az állampolgárok, akik nagyon határozottan sikra szállnak a klónozás ellen. Köszönöm. Start uh, with the second tour. I can give uh, one minute and a half for each speaker and start immediately with Mr. Dorf. Dorfman úrral kezdjük a második kört. Köszönöm szépen, elnök úr. Pár évvel ezelőtt jártunk már itt ennél a pontnál a trialógus, a háromoldalú tárgyalások itt lettek meg. Teljesen világos, hogy Európában se klónozott állat tejét, húsát nem akarjuk fogyasztani, és egyébként senki se klónoz egy állatot azért, hogy utána levágja. Hát ez abszurd ez a gondolat. A kérdés azonban az, hogy mi történik a szaporító anyaggal. És um, a klónozott állatok leszármazottaival, ivadékaival. És itt óvatosnak kell lenni, hiszen amit Renát Zomer mondott az imént, hogy nem akarjuk blokkolni, megakadályozni a bármilyen állat országokból jövő importot, ahol klónozzák az állatokat, akkor kérdezem, hogy képzeljük ezt el? Mondjuk egy USA-ból jövő hússzállítmányból hogy akarjuk tudni, hogy az állat mondjuk felmenője klónozott volt-e vagy sem. De ez teljesen irreális, tehát látni kell, hogy mi a valóság. Azt hiszem, hogy három lehetőség van. Egyrészt a saját termelésünket leválasztjuk a világ tenyésztésétől, ez nem célra vezető. Másrészt meggyőzzük a világot, hogy vegye át a mi szabályainkat, megpróbálhatjuk ezt, de nem hiszem, mi sikeresek leszünk. Vagy pedig az offspringek, az ivadékok tekintetében pedig egy olyan szabályozást fogadunk el, amely alkalmazható és amely támogatást ér, élvez. Máskülönben teljesen irreális szabályokról beszélünk, és egyébként négy éve itt egyszer már megakadt a jogalkotási folyamat. Anyu. Úr következik. Egnyú. Én úgy gondolom, hogy eh, mi attól tartunk most itt, ami nagyon valószínűtlen, hogy elárasztják a klónozott húsok a piacot. Miért akarna egy gazda klónozni egy állatot? Azért, mert azt az állatot nagyon jó minőségűnek tartja. És eh, azt szeretné, hogyha az összes többi általa tenyésztett állat ilyen legyen. De azonban ez nem így működik, mert eh, valahol valaki majd egy jobbat fog kitenyészteni, és az ő klónja az onnantól kezdve már csak a második számú. Tehát a klónozásnak a költségei és az vele járó problémák, például a halandóság nyilvánvalóan felvizezik, vagy megszüntetik azokat a gazdasági előnyöket, amelyek esetleg a klónozásban jelentkeznek. Ami a klónozott állatok leszármazottait illeti, akkor az miért kellene ezeket a klónokat úgymond felvizezni genetikailag? Nem tudom, hogy miért akarná ezt egy, egy gazda csinálni. Tehát egy olyan dolog miatt aggódunk, ami ténylegesen nem fog megtörténni. De azért önökre hagynék egy gondolatot. Mi tudjuk, hogy nagyon nagy a mozgás a világban az emberek között, és hát az állati betegségek is az emberekkel együtt utaznak. Olyan vidékekről, ahol bizonyos állatok, állatfajok és ez, ilyen-olyan betegséggel nem rendelkeznek, másfelől viszont nem léteznek azok a betegségek. Előfordulhat, hogy Ázsiában van egy súlyos probléma, és aztán az átterjed Európába, e, de a klónozással sikerül e, esetleg valamilyen eredményt elérni, és valami védvonalat kiépíteni. Mr. Ferran. Merci, cher collègue. Köszönöm, e, kedves kollégák, előzetesen azt mondanám, hogy nagyon rövid a határidő a klónozásra, ami rendelkezésünkre áll, illetve ennek a megvitása, megvitatására, amennyiben tej vagy egyéb témában ezt lépnénk meg, az elfogadhatatlan. Ma az emberek, az európai emberek nagy többsége gyakorlatilag mindenki a klónozás ellen van, illetve a klónozott termékek ellen van, Amerikában pont fordítva, ellenkezőleg. Tehát a kérdés az az, hogy az, hogy a, a TTIP tárgyalások során el kell szűnnie bizonyos, meg kell szűnnie bizonyos szabályoknak, az megköti a kezünket klónozás kérdésében. Ami a bizottságot illeti, az bizottságot egy nagy álszentség jellemzi, mert egyfelől azt állítja a bizottság, hogy az Európai Unióban továbbra sem akar klónozást látni, miközben a miközben az, a klónozott állatok leszármazottjainak a terjesztését nem támogatja. Teljesen elegünk van abból, hogy az Európai Bizottság nem védelmezi az európai eh, érdekeket, hanem ehelyett eh, szélesre tárja az ajtót eh, az amerikaiak előtt. Telegünk van abból, hogy idiótáknak kezelnek bennünket, és figyelmen kívül hagyják az európaiaknak azt az igényét, hogy nem akarnak klónozott terméket látni. Nekünk, nekünk választott képviselőként most a kontinensünk jövőjét kell képviselni. Rosztet asszony következik. Dorfman kollégához hasonlóan én is kicsit meglepet vagyok, mert Korábban már beszéltünk ezekről a kérdésekről, kialakultak a pozíciók, eh, kialakítottuk azt az álláspontot, hogy nem akarunk klónozást, és most eh, mégis eh, ránk kényszerítik újra ezt a vitát, amitől én egy kicsit rosszul érzem magam, mert erőször is ugye felmerül a kérdés, hogy mi a gazdasági érdek. Hogyha mi gazdáinkat kérdezzük, akkor nincs ilyen gazdasági érdek, ugyanis a mi gazdáinknak nincs szükségük a klónozásra. Tehát igazándiból azt is tudjuk, hogy a, a polgárok nem akarnak ilyesmit. Nem akarják az állatok klónozását. A klónozás az gyakorlatilag egy vörös posztó, még, még inkább, mint a, a génmódosított élelmiszerek. Tehát nem tudom, miért kell erről vitatkoznunk, azért, mert vannak bizonyos kereskedelmi érdekek, bizonyos import érdekek, nem tudom, hogy hogyan tudjuk az európai polgároknak elmagyarázni, hogy a kereskedelmi egyensúly érdekében kénytelenek vagyunk elfogadni valami olyasmit, amit az európai területen egyébként nem akarunk látni. Tehát elég rosszul érzem magam ettől. Zomer asszonynal egyetértve nagyon szigorúan és nagyon restriktíven állnék ehhez a kérdéshez. Nem szabad megkérdőjelezni azt, amit már döntöttünk. Nagyon bonyolult a téma második generációról beszélni, a, a klónozott állatok leszármazottairól beszélni, azoknak nyomon követhetőségéről beszélni, arról, hogy hogyan lehet bizonyítani vagy biztosnak lenni. Ezek a kérdéseim, tehát és ezek olyan kérdőjelek, amelyek engem is érdekelnek, illetve a polgárokat és a polgárok véleményét figyelembe kell venni, és nem dönthetünk csak az ő figyelmen kívül hagyásokkal. Köszönöm, járul következő. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich denke... Köszönöm, elnök úr. Két észrevételt szeretnék tenni. Hogyha gazdálkodókat megkér, megkérdezzük, akkor látni kell, hogy igenis van igény a klónozásra. Ezért fontos az, hogy minden állatra kiterjesszük a tilalmat, tehát ne csak a mezőgazdasági haszonállatokra, hanem a sport vagy a kedvelésből tartott állatokra is. Ami pedig az ivadékoknál való nyomon követhetőséget illeti, itt Dorfman kollégával értek egyet, úgy gondolom, hogy az őszinte válasz ami nem elégít ki mindenkit, talán, talán a legjobb. Egész egyszerűen tetszik, nem tetszik, nem tudjuk biztosítani a teljes eh, kizárását ezeknek a ter- termékeknek a piacról. Tehát azt gondolom, hogyha azt mondjuk, hogy akár hanyadig len az ivadékok húsa nem kerülhet az európai piacra, hát ez, ez végrehajthatatlan. És ilyen módon ő, őszintétlen a célkitűzés. Ezért azt gondolom, hogy az őszinte válasz minden, mindenki számára kívánatosabb. Köszönöm szépen. Most meg Lóizó úr. Oui, merci beaucoup. Igen, köszönöm. Természetesen több okból is ellenőrizzük a klónozást. Először is a nyomon követhetőség nagyon fontos a fogyasztók számára, és ez gyakorlatilag megvalósítatatlan, és egész egyszerűen nem lehet nyomon követni a klónozott állatokból származott termékeket. Az európai piacot próbálják ezzel előkészíteni az amerikai hús számára a TTIP keretében, illetve más klónozásra élő országok piacai próbálnak így betörni Európába. Az uniformizálás egyik módja is ráadásul, és ne, a hagyományos eh, állattenyésztésnek ez a végét jelenteni, ami az igazi európai mezőgazdaság saját borsát adja. Nos, ez a jogszabály, tehát eh, ez egyetlen egy helyre való a szemétkosárba. Köszönjük Delhály úr, a következő, asszony a következő hozzászól. Köszönöm elnök úr! Az új képviselők számára, mint jó magam, akár csak az új élelmiszerekről folyó vita, igencsak számunkra új, hiszen új képviselők vagyunk, úgy érezzük, hogy pragmatizmussal, gyakorlatilag megközelítéssel tudunk csak valamilyen megoldásra jutni, hiszen ez az európai Európát nem építjük, hanem tönkretesszük ezáltal másképp. Dornádó asszony, köszönöm, elnök úr! Sajnálatosnak tartom, hogy ez a fontos vita a, a globalista pártiak számára nyújt újabb lehetőséget, hogy a véleményüket hangoztassák. Az állatklónozással kapcsolatban a világnak vannak közös nemzetközi szabályokra szüksége. E, tartanunk kell magunkat, az Európai Unió határait minden meg kell védenünk az állatklónozással szemben. Az Európai kereskedelem alapelveit védem, ugyanakkor ha nem az elég egész világra kiterjedő szabályokra van szó, akkor aznak semmi haszna nem lesz. Az Európai Bizottságnál jóval demokratikusabban megválasztott tagállami vezetők már eldöntötték, hogy mit kívánnak tenni ez ügyben. A közvéleményt az állampolgárok érdekeit védek. Az Európai Unió határait jobban kell védeni, ezt várjuk Európától, és pont akkor kerül sor erre a vitára, amikor a TTIP-ről is folyik a vita. Kérdésem tehát egyszerű az Európai Bizottság, kíván-e valamit eh, hatékonyan eh, fellépni annak érdekében, hogy az állat eh, klónozás a mezőgazdaságban teljesen tiltott legyen, nem csak erkölcsi kérdéshez és a közvélemény tükrözi, hanem egész egyszerűen úgy tűnik számomra, hogy az állatklónozás egy vagy több olyan modellt próbál bevezetni, alapvető, hogy nagyon határozott szabályokat fektessünk, amelyektől nem lehet eh, el, eh, eltérni, hogyha nem így járunk el, akkor Pandora szerencét nyitjuk így meg. Serép Pirik asszony következik. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az a kérdés, hogy mit teszünk, mit engedélyezünk, mit nem engedélyezünk. Nem csak az állatok klónozásáról van itt szó, hanem az emberek jogáról is, tehát azt kell tisztázni, hogy merre akarunk tovább lépni. Hogyha megnézzük a valóságot, és meghallgatjuk, hogy mit mondtak, három-négy generációval ezelőtt a klónozott eh, sperma már jelen volt az európai területeken, ezt a húst tesszük, az ebből az állatból származó húst tesszük, az innen származó tejet isszuk. Hát ha az emberek ezt meg akarják akadályozni, igazából nem tudom, hogy mit lehetne tenni. Legyünk reálisak. Én személyesen ellenzem a klónozást, de tudni kell, hogy mi az igazság, és hogy hogyan lehet előrelépni ebből a helyzetből. Ennek fényében nyújtottam be módosítókat. A nyomon követhetőség rendszerére vonatkoznak ezek, illetve az exportra vonatkozólag. Ez persze egy sokkal hosszabb vitát igényelne, mondanom sem kell. Köszönöm szépen! Azt hiszem, hogy fontos, hogy a bizottságot is meghallgassuk, nem csak azért, mert egy-két kolléga konkrét kérdést intézett hozzájuk, hanem azért is, hogy tudjuk, hogy a kollégák által benyújtott módosítók kapcsán a bizottság hogyan vélekedik. Megadom Santa Borszki asszonynak a szót a bizottság részéről. Öné a szó. Thank you very much, Mr. Chairman. Thanks also. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Zomer asszonynak a jelentés, meg persze Mói asszonynak is. Először is emlékeztetni szeretnék arra, hogy javaslatunkat már 2013. decemberében eljuttattuk a parlamenthez és a tanácshoz és a sok módosító alapján arra következtethetek, hogy minnyáján egyetértünk abban, hogy az EU területén a klónozást be kell tiltani. Hiszen egyetértünk abban is, hogy ez fájdalmat, szenvedést okoz az állatoknak, amint az EFSA szakvéleménye is bemutatja. A javaslatok igazi hozzáadott értéket képviselnek a jelen szabályozási helyzettel összehasonlítva, hiszen jogi, kiszámítható környezetet teremt, a klónozást tiltani fogja az új szabály. És ez minden szereplő számára kiszámítható környezetet jelent. A klónokból származó élelmiszereket is tiltani fogjuk, és az import szabályokat pedig a bizottság jelentése alapján áttekintjük majd, figyelembe véve természetesen a tudományos információkat, illetve mindazon adatokat, melyeket a bizottság be tud gyűjteni. Ez nem egy időben korlátozott tiszt, korlátozó tiltás lesz, de természetesen áttekinthető lesz, hiszen a tudomány változhat, fejlődhet, de lehet, hogy nem fejlődik, meg kell látnunk, milyen változásokat hoz a tudomány. Egy sok elemet ugyanakkor úgy gondolom, hogy világos és reális módon el kell ismernünk. Például a klónok leszármazottjainak, ivadékainak termelése nem jelent állatjóléti problémát. Kizárólag maga klónozás jelent problémát. Ezt el kell ismernünk, úgy gondolom. Azok az állatok, amelyekre a bizottság javaslata kiderül, azok, amelyeket valószínűleg klónoznak. Itt állatjóléti aggályok, problémák merülnek fel. De világosan ki kell mondanunk, hogy a hal vagy a szárnyasok tekintetében nem tapasztaltunk meg ilyen állatjóléti problémát. Fontos tehát, hogy a tudomány ismereteiről vagy a valóságról ne feledkezünk meg a szabályozás során. Azt is látnunk kell, hogyha a bizottság javaslatánál messze menőbb szabályozást akarnak-e, akarunk elfogadni, akarnak elfogadni a jogalkotók, akkor az arányosság elvét érvényesíteni kell. A bizottság a címkézés kérdését megfoga, megvizsgálta, és a mezőgazdasági főigazgatóságon dolgozó kollégáink évvégéig egy tanulmányt készítenek a címkézésből eredő költségekről figyelembe véve azt a hatástanulmányt, melyet mi végeztünk, azt mondhatjuk, hogy ezek jelentős költséget jelentenének a saját gazdálkodóink számára, és komoly adminisztratív terhet is rónának a gazdasági szereplők vállára. Hát még hogyha teljes tilalmat vezetnénk be a ivadékok vagy a leszármazottak, főleg az belőlük származó élelmiszerek tekintetében a szerződésben nem találhatni jogalapot arra, hogy ilyen tilalmat vezessünk be, hiszen nincs, nem merül itt fel állati jóléti probléma. Végezetül a klónozás definíciójáról néhány szót. Hogyha módosítani akarjuk ezt a definíciót, akkor fontos, hogy az állatok aszexuális reprodukciójának tényéhez kapcsoljuk. Hiszen idézőjelesen ez nem egy normális reprodukció. Az EFSA elismerte, hogy e a klónozás ilyen módon való értelmezése veti fel az állatjóléti problémát. Tehát a klónozásnak mindenképpen aszexuális reprodukciónak kell lennie a definíció alapján. Biztosítani szeretném a tagokat arról, hogy a javas, általunk javasolt szabályozások semmilyen módon nem képezhetik a TTIP tárgyalások témáját, illetve nem vizezhetjük ezeket fel a TTIP tárgyalások következtében. A módosítókat tanulmányoztuk, és úgy tűnik, hogy a legtöbb módosító elfogadása további hatástanulmány elkészítését tenni szükségessé, hiszen komoly terheket rónának ezek az élelmiszeriparra, illetve a gazdálkodókra tehát ezért nagyon nagy figyelemmel kell megfontolnia módosítók bevezethetőségét, illetve azt a kérdést, hogy van-e egyáltalán a módosítóknak jogalapja a szerződésekben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a bizottság észrevételeit. Úgy gondolom, hogy lezárhatjuk a vitát azzal, hogy megadjuk ismét a múj asszonyt is képviselő Zommer asszonynak. Tessék, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm mindenkinek, aki megnyilvánult, megszólalt a vitában. Valóban többben hangoztatták, és így is van, az európaiak ellenzik a klónozást. És valóban az Európai Unióban nem létezik szabály erre vonatkozólag, ezért foglalkozunk ezzel a kérdéssel. És egyéb iránt már évek óta foglalkozunk a kérdéssel, és ez idáig nem sikerült szabályba megállapodni. De most sürget az idő, az itt lefolytatott vita is felmutatja, miért olyan szükséges ez, hiszen már nem is tudjuk, hogy mi szerepel az európai piacon. Mi található az európai piacon is. Utólag, visszamenőleg nem is tudjuk ezt megállapítani. Ám e tény arra hívja fel a figyelmet, hogy sürgősen egy szabályt kell elfogadnunk, és én bizonyos szigorú szabályok mellett vagyok. Ezért más kollégával együtt arra is javaslatot teszek, hogy a sportra használt állatokra is kiterjesszük a klónozás tilalmát, és az a megfontolás, hogy a kedvtelésből való állat, tartott állatok, companion animals and pets, ahogy az angol mondja, hogy erre is kiterjesszük a tilalmat, ezzel nagyon rokon szembezem a tervvel, de nem hiszem, hogy pont ebben a rendelet tervben volna a tilalomnak a helye. Ám egy preambulum bekezdésben utalhatnánk erre a tényre. Hiszen csupán azért, hogy ne kelljen új kutyát megszoknunk, ezért mindig a tacskunkat klónoztassuk, hát ez elfogadhatatlannak tűnik nekem. Ami a nyomon követhetőséget illeti nehéz kérdés, ez de nem lehetetlen. A GMO kapcsán ezt a vitát már egyszer lefolytattuk, és bizony itt is harmadik államokkal kereskedünk, és igenis megvalósítható a nyomonkövetés. A GMO-knál tehát működik a nyomon követhetőség, miért nem működne, kérdem én, a klónozott állatok, állati termékek esetében. Nem jelentene ez alapvető importilalmat mindenfajta állati termékre vonatkozólag, hanem úgy gondolom, hogy igenis lehetőség kell, hogy legyen arra, hogy ezt bevezessük, ezt az ellenőrzést. De hogy hanyadíziglen ez felmerül, ez, ez jogos kérdés. Kérem a bizottságot, felszólítom a bizottságot, hogy gondolkodjon a kérdésen, ahogy a tanácsnak is el kell gondolkodni a kérdésen. Lehet, hogy egy későbbi időpontban majd közösen kell elgondolkoznunk ezen, ám abból indulok ki, hogy a gyakorlatban ez a kérdés nem fog megjelenni, hiszen ilyen termékek nem jelennek meg a piacon. A GMO-knál is megtapasztaltuk ezt komoly címkézési kötelezettséget írtunk elő a GMO élelmiszerre és takarmányokra, de az élelmiszerboltokban nem látunk génmódosított növényekből származó élelmiszereket. Tehát nem is olyan aggasztó a helyzet, és úgy gondolom, hogy a parlamentnek sem kell minden kérdést leszabályozni. A bizottság és a tanács biztos figyel arra, hogy a tiszteltház nagy többsége mit kér, ezért remélem, hogy foglalkoznak is ezzel a kérdéssel, tehát a nyomon követhetőség kérdésével is. Nem csak figyeltem, hanem jegyzeteket is készítettem. Julia Moy kollégámmal megvitatjuk a kérdéseket, további találkozókat irányoztunk elő, keressük majd a megállapodás lehetőségét. Szavazni pedig június 17-én fogunk itt az, a szakbizottságban. Hát ennyi, ennyi lett volna, köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönjük szépen. Végezetül annyit szeretnék még elmondani, hogy az együttes szavazást június 17-én 3 órakor tartjuk. És az 55-ös cikk házszabály értelmében fogjuk kezelni ezt. Azt hiszem, hogy több napi rendi pontunk nem lévén az együttesülést ezzel bezárhatjuk. Köszönöm Szikerszkinek és a kollégáknak nagyon hasznos és érdekes eszmecserét. Köszönjük szépen, június 15-én találkozunk.